országokba való kinevezésekre vonatkozóan kaptam javaslatokat, ezt listát csatoljuk a, az ülés jegyzőkönyvéhez, tehát kérném, hogy erről vegyenek tudomást. De jó. És azt is arról is szeretném tájékoztatni őket, hogy Tadeusz Simanski kollega, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Vlozovic és Bignyev Ziobro, csatlakoztak a Szabadság és a Demokrácia frakciójához, méghozzá 2011. december 29-én. Azt is bejelenteném önöknek, hogy